egy órakor szavazunk, a vitát lezárom. A következő napirendi pont közös vita a repülőterekkel foglalkozó csomagról. Ennek három eleme van. Az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások ártulzása jelentése, Gio Maria Uggias jelentése az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól, és Jörg Leitfield jelentése az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetéséről. Elsőként előadóinké a szó, Zasada Artur következik. Négy percben. Szanowny panie przewodniczący. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Szeretnék rögtön köszönettel, köszönetnyilvánítással fordulni az árnyék jelentős tevők felé. Nagyon hosszú üléseken keresztül eh, eh, vitattuk meg és kovácsoltuk ki azokat a kompromisszumokat, amelyekhez végül elérkeztünk. Ami a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat illeti, a dokumentum eh, alapvető célja nem az ágazat eh, liberalizálása. A dokumentum alapvető célja az, hogy felkészítsük az európai földi kiszolgálási ágazatot arra, hogy megfelelő szinten versenyképes legyen a globális összehasonlításban. Ha emlékezünk arra, hogy hogy tértünk haza karácsonykor két évvel ezelőtt, nagyon sokan ott rekedtünk a repülőtéren, mert hirtelen elfogyott a jégmentesítő folyadék a reptereken. Nem azért, mert elfelejtették a repterek, hogy beszerezzék, hanem mert a földi kiszolgálást végző cégek nem voltak felkészülve a téli eh, viszonyokra. Az Európai Parlament az EU jogalkotás történetében először javasolta, hogy határozunk meg minimum minőségi szinteket a földi kiszolgálás terén, ide értve azt is, hogy milyen minimális jégmentesítő folyadék mennyiségnek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy hasonló helyzetek ne forduljanak elő a jövőben. Mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy időnként több mint három órát kellett várnunk a becsekkolásra, vagy hogy több tucat percen keresztül várnunk kellett a bőröndre, ha el nem veszítették a bőröndüket. Nos, a minimális minőségi normák bevezetését követően, erre teszek javaslatot, ezek a helyzetek csökkenni fognak. Természetesen az egyik javaslat az, hogy jóvágyas kapjanak az Európai Unión belüli cégek arra, hogy a nemzeti határokon kívül is dolgozzanak az egységes európai piacon belül megfelelő minőség esetén. Sajnos a vita az a kapcsolatban, ami a dokumentumnak a valódi cél lett volna, nem igazán érvényesült, hiszen inkább a több európai piac úgynevezett megnyitásáról, liberalizálásáról beszéltünk. Én nem így fogalmaznék, inkább tulajdonképpen a piac nagyon konzervatív megnyitásáról. A liberalizálás tehát nem a legjobb szó, hiszen a legnagyobb repterek gyakorlatilag csak azt fogadják el, hogy egy további földi kiszolgáló céget engednek tevékenykedni, a területeken, ráadásul ez nagyon sok repteren nem is érvényesül, hiszen van, ahol már most is 8 földi kiszolgáló cég működik. A viták során sokszor hallottam azt az érvet, hogy csökkenni fog a szolgáltatás minősége, csökkenni fog a biztonság. Ez nem igaz. A minimum minőségi követelményeket, ugye ezek bevezetését javasoljuk, és hogyha egy cég nem teljesíti ezt a követelményt, akkor a repülőtér kérelmére a tagállam bizony pénzügyi büntetéseket tud kiróni. Másrészt hivatkoztak arra, hogy a munkakörmények romlanak, majd ez sem igaz. Az Európai Bizottság javaslata többek között azt mondja, hogy kötelezően át kell nyújtani a munkaerőt annak, tehát aznak a cégnek, amelyik elveszíti a pályázatot, kötelezően át kell engednie a saját munkaerejét. A harmadik írva azt mondta, hogy az európai parlamentek, vagy európai repülőtereken ennek negatív hatásai lesznek. Ez sem igaz, hiszen már 96-ban megszületett a liberalizáció első hullámja, 11 különböző kategóriája van, a földi kiszolgáló szolgáltatásoknak ezek közül a többség, azt hiszem hét esetében már teljes a nyitottság, néhány szolgáltatás marad csak, ahol nem teljes mértékű a liberalizálás. Hölgyeim és Uraim, azt szeretném mondani, hogy kérni, arra szeretném kérni neked, hogy elfogadatlanul vizsgálják ezt a dokumentumot. Nem egy-két olyan repülőtér szempontjából kellene vizsgálni ezt az anyagot, akik szeretnének monopólium helyzetben, monopól helyzetben maradni. E, több millió európai polgár használja repülőtereket évente. Grazie Presidente, Commissario Callas, onorevoli. Köszönöm elnök úr, Kallas biztos úr, kedves kollégák! A műszaki adatok arra utalnak, hogy 2040-ig meg fog kétszereződni a légiforgalom, és hogyha Európa nem tud kapacitás korlátok miatt ebben részt venni, akkor ezt az üzletet elveszítjük, mondjuk. Pedig a világ piaca meglehetősen nagy és növekszik, a forgalom nagy része eh, Ázsiából, a csendes óceáni térségből és a közel-keletből fog érkezni, és Európa veszít, elveszítheti ezt eh, a versenyt. Eh, szűkülhet a részesedése a nemzetközi globális légi forgalom szolgáltatásban. Ennek okán jobban ki kell használnunk a meglévő kapacitásainkat, és ahol lehetséges, növelni is kell azt, hogy ki tudjuk szolgálni a növekvő igényeket. Azt azonban tudjuk, hogy gazdasági forrásaink korlátozottak. Tudjuk, hogy kevés a, az olyan földterület, ahol építeni lehet újabb leszállópályákat, tehát nehéz jó gyakorlatias megoldásokat találni. Azonban a idő kérdése igen-igen fontos lehet ebből a szempontból. Ebben a jelentésben arról beszélek, ugye a november 6-ai bizottsági ülés alapján, és Kalasz biztos úr hozzájárulását figyelembe véve, hogy tekintsük át a 80-20-as szabályt, és a résidő kiosztás szabályait. Van itt egy teljesen új javaslat is, mely szerint a másodlagos eh, piacot is esetleg hasznosíthatnánk, tulajdonképpen a résidők kereskedelmét bevezetve. Ez lehetővé teszi a légitársaságok számára azt, hogy a saját eh, résidő portfóliójukat hozzáigazítsák az üzemi igényeikhez. Ez azt is jelenti, hogy lehetővé kell tennünk azt, hogy a résidőkkel kereskedni lehessen, de természetesen legális és a jogot tiszteletben tartó módon. Ennek érdekében nyilvánosságra fogjuk hozni a gazdasági pénzügyi eredményeket, amelyek ugye a résidőkereskedelem során keletkeznek, természetesen a résidők értékelésével nyert pénzeket olyan alapba kell átutalni, amely lehetővé teszi, amelynek az a célja, hogy nyújtott szolgáltatások minőségét javítsuk, javítsák az érintett cégek. Feltétlenül megfelelő garanciákra van szükség a, a repülőterek koordinátorai részéről is, hiszen ők fognak nagyon is fontos szerepet játszani a résidők kiosztásában. Nem diszkriminatív, illetve feltétlenül részrehajlástól mentes módon. A finanszírozásnak is függetlennek kell lennie az összes légitársaságtól, és a repülőgép üzemeltet, repülőtér üzemeltetőktől is. Ennek megfelelően a repülőtér koordinálók részéről éves jelentéseket kell bekérnünk. Arra is szükség van, hogy kidolgozunk egy szankciórendszert tagállami szinten, hogy valamiféle fegyelmezettséget megtartsunk a piacon ez javíthatja, javít, néhány módosítóról is beszélünk el természetesen. Korábban is volt egy olyan résidőkiosztási rendszer, amely az egymást követő résidőkre függött össze. Volt egy módosító, amely arról beszél, hogy ezt újra be kellene vezetni. Illetve fontos lenne, hogy a résidők kiosztásában az állampolgárok is hangot kaphassanak. Szeretnék tehát köszönetet mondani valamennyi jelentést, árnyék jelentéstevőnek és mindazoknak, akik hozzá. Örg úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A jelentés kiinduló pontja alapvetően a következőképpen festett van egy megalapozott gyanú arra, hogy az Európai Unióban a e, légi zaj e, védelem nem koordinált, nem egységes. Ez volt az oka annak, hogy az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslat talált elő, mely módosítaná ezt a helyzetet, és egyfajta egységességet vezetne be ebbe az ágazatba, és egyrészt azok, akik ezen intézkedésekben kell, hogy bízanak, mert zavarja őket a zaj, másrészt azok, akik be kell tartsák ezeket a szabályokat, bizonyos fajta egységes védelemben és jogbiztonságban részesüljenek. Ez viszonylag észszerű magyarázat egyébként a jogalkotásra. Szerintem a zajjal kapcsolatos, légkötés zajjal kapcsolatos probléma egyre nagyobb, különösen a sűrűn lakott, beépített európai terület, nagyvárosi területeken, és az Európai Bizottság ezért helyesen reagált. Egy dolog ugyanakkor nem célja ennek a jogszabálynak. Nem az, hogy megállapítsa az, a értékeket, azon plafonokat, nem azt kell meghatározni, hogy mi, az, mi elfogadható és mi nem fogadható el Európában zaj szintjanánt, hanem azt szabályozza, hogyan jöjjenek létre zajvédelmi szabályok és intézkedések kiegyensúlyozott módszertan mentén, ami lényegében azt jelenti, hogy először enyhébb intézkedéseket kell bevezetni, és ha ez nem hatékony, akkor jönnek az erőteljesebb intézkedések, például a légközlekedés betiltása, például az éjszakai repülés betiltása. Tehát a probléma ezen jogszabályok kapcsolatban három területen érzékelhető. Az első kérdés az, hogyan a, a, azon repülőgépek, amelyek még éppen, hogy csak ö, teljesítik a mostani ö, szabályokat, hogyan vezethetőek ki lépésről lépésre a közlekedésből. Egy átmeneti időszakot kell tehát megfogalmazni, hogy lecserélhetők legyenek ütemszerű, ütemesen ezek a zajosabb repülőgépek a csendesebb típusokra. Második kérdés, hogy a delegált jogi aktusok tekintetében hogyan járjunk el, tehát az Európai Bizottság, az Európai Parlament bevonása nélkül milyen döntéseket hozhat. Itt lényegileg az mondható, amiről már a szakbizottságban döntöttünk, és valószínűleg a bezáráson is dönteni fogunk, hogy mihelyes politikai kérdések merülnek fel a döntésekkel kapcsolatban, akkor az Európai Parlament, mint az európai állampolgárok képviselője kell, hogy döntsön, és nem a bizottság a delegációkutusok révén. Ha azonban pusztán arról van szó, hogy műszaki technikai döntéseket kell hozni, akkor a bizottság ezen jogosok alapján maga is eljárhat. A harmadik kérdés pedig, ez volt a legnehezebb probléma, az Európai Bizottság eredeti javaslatában azt irányozta volna elő, hogy a bizottság nemzeti zaj szintintézkedéseket akár törölhet is, vagy felfüggeszthet. Szerintem ez hiba. Szerintem minden állam, sőt minden szövetségi állam ö, ö, egyes régiója és képes kell legyen meghatározni, hogy mennyiben szükséges, mennyiben nem szükséges egy-egy zajvédelmi intézkedés, és akár a tagállam ellen szerződésszegési eljárást is indíthat, ha európai jogszabályt nem tart be, ez is lehetőségkel legyen, ám arról is gondoskodnunk kell, hogy a jövőben az Európai Bizottság jobban tudjon tájékozódni, és jobban tudja működni a helyi hatóságokkal, amelyek a témában illetékesek, és ezzel javítható az egész ö, zajvédelmi ág helyzet. A végén engedjetek meg egy személyes megjegyzést. A, ahogy mikor átvettem ezt a jelentést, először azt gondoltam, megoldhatatlan a probléma. Aztán nagy örömömre és nagy örömömre együttműködhettem olyan kollégákkal, akikkel megtisztelő volt együttműködni, és nagyon gyümölcsöző volt ez az együttműködés, és sikerre is vittük azt hiszem a témát. Köszönöm nekik ezt a munkát, és a munkatársaimnak is meg kell köszönjem, mert kiváló munkájuk nélkül nem tudtuk volna elérni ezt az eredményt. Köszönöm szépen mindenkinek, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, és most tisztelettel kérem a Kalász biztos urat, hogy a bizottság véleményét ismertesse velünk. Mr. President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Hadd emlékeztessek arra, hogy miért is nyújtotta be a bizottság tavaly decemberben a reptéri csomagot. Ahogy a raportőrök is említették, nagyon nehéz új repülőtereket, új kifutópályákat építeni, kibővíteni az európai repülőtereket. Ugyanakkor az európai légtér egyre zsúfoltabb, és ennek következtében 2030-ra az európai járatok fele késéssel indulhat. Ennek következtében és ezt eh, a kérdést kezelendő az Európai Bizottság eh, korlátozott eh, változásokat javasolt annak érdekében, hogy jobban kihasználjuk a reptéri kapacitásokat. Kezdjem mindjárt a földi kiszolgálással. Először is megköszönöm Zasada úrnak a munkát, nem volt könnyű dolga. Teljesen biztos vagyok abban, hogy mi egy kiegyensúlyozott javaslatot tettünk le az asztalra. E, egyszerre védjük meg a munkavállalók szociális jogait, és e, egyszerre nyújtunk e, jobb lehetőségeket a repülőterek számára. A bizottság javaslata egész egyszerűen arról szól, hogy a nagyobb repülőterek kettő helyett három földi kiszolgáló céget kell, hogy alkalmazzanak, illetve beengedjenek. Ezzel egy időben a munkavállalók jogait is óvintézkedésekkel bácsáznánk körül. Egyesek azt mondják, hogy a biztonság kerülne, lenne alásva akkor, hogyha kettő helyett három földi kiszolgálót engednénk be, ez egész egyszerűen nem igaz. Vannak olyan nagy európai repterek már most is, ahol legalább három földi kiszolgáló működik, és a biztonsága ezeknek a repülőtereknek nem rosszabb, mint más reptereké. Hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy 2007-ben az Európai Parlament a Jensen állásfoglalásban arra kérte fel az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a földi kiszolgálási helyzetet. A Jensen jelentésben szerepel az, hogy növeljük, gondoljuk át, hogy érdemesen növelni a földi kiszolgálók számát, és milyen módon lehet a minőséget javas, javítani. A bizottság erre egy kiegyensúlyozott javaslattal reagál, amit nyilván lehet még javítani, de ezt nem szeretném, ha kiadnánk ezt a lehetőséget. Hadd beszéljek akkor most a résidőkről. Először is megköszönöm Ugyász úr munkáját. A bizottság üdvözli a közlekedési szakbizottság módosító indítványainak nagy részét. Először is hadd beszéljek néhány fontos dologról. A másodlagos kereskedés piaci mechanizmusok segítségével tudjuk ezt a szűkös erőforrást, a résidőt a lehető legjobban oda csoportosítani azoknak a légi közlekedési társaságoknak, amelyek a legjobban használják fel azokat. A regionális légiközlekedési kapcsolatokat természetesen meg kell őrizni, éppen ezért én értem az ezzel kapcsolatos másodlagos kereskedésre vonatkozó korlátozásokat. Ugyanakkor a résidők használatának kritériumait is szigorítani kell. Nem szabad a jelenlegi résidő rendszert úgy alkalmazni, hogy az eh, a piac fejlődésének útjában álljon. Ami a zajt, a reptéri zajt illeti, megint csak köszönöm a közlekedési bizottságnak és eh, Jörg Leitfried úrnak a munkáját. A raportőr egy nagyon érdekes politikai vitát robbantott ki. A légi közlekedés által keltett zaj helyi politikai problémákat okoz. Ugyanakkor, ha ezt a zajt csökkenteni akarjuk, azzal már is egy globális iparágat befolyásolunk. És erről szól a rendszer. A légiközlekedés zaja az egy helyi probléma, miközben az ellene való fellépés egy globális iparágra hat ki. Tehát eh, ki kell egyensúlyoznunk a lokális és globális eh, szempontokat. A bizottság felülvizsgálati joga a gyakorlatban hozzájárulhat ennek az egyensúlyi helyzetnek a megtalálásához. A csomag zajjal foglalkozó részéhez még egy utolsó megjegyzésem van. A bizottság nem tudja a, elfogadni azt a definíciót, amelyet az éppen hogy megfelelő repülőgépre adtak, Nyilvánvalóan az éppen, hogy megfelelő repülőgépek okozzák a legnagyobb zajt, és ennek a definíciónak, a bevezetésének a hátráltatása gyakorlatilag aláássa a célját ennek a jelentésnek. Köszönöm, és örömmel állok a vita elébe. Köszönöm, biztos úr most pedig a parlament szakbizottságainak a véleményét ismerhetjük meg elsőként a foglalkoztatási bizottság nevében thomas mann szólal fel. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 3000 munkavállaló az európai reptereken működő szolgáltatók részéről ma itt tüntetett a Strasbourg épület előtt, ahogy néhány hete Brüsszelben is, annak e az ellen, hogy megnyissuk a piacot. A bizottság ugyanakkor nem vonta vissza javaslatát ezek nyomán, és semmibe vette a foglalkoztatási szakbizottság véleményét is. Szerintem a munkahelyek védelme kell, hogy biztos, kell, azt kell, hogy biztosítsuk elsősorban. Biztos úr, ha radikálisan megnyitjuk a piac, ezt a piacot külső vállalkozók előtt, akkor az a rosszabb munkafeltételeket teremtünk, és bérdömpinget idézzünk elő. A, ez a szolgáltatás komoly szakértelmet igényel, kvalifikált képzéssel bíró szakembereket, és nem csak hóruk munkaerőt. A szociális aspektusokra illetően a Viszont Bizottságunk rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. A szociális védelmet kell, hogy előrányozzuk, és a tagállamok kompetenciáját is figyelembe kell vegyük. A kettes cikkben a munkahelyi garanciát kérnek versenyfékeket a szociális dömping elő, megelőzésére a 41 cikkben, és a képzési meg, ö, szintek meghatározását is ö, a 34-es cikkben. Ezek volnának a bástyái, a védelem bástyái a túlzott liberalizáció ellen. Holnap a bizottság javaslatának visszavonását kérjük, a B terv pedig a foglalkoztatási szakbizottság megoldása lehet. Európa, Európának szociális arca van több tízezer munkavállaló dolgozik az Európai Unió repterein, nekik joguk, joguk van a tisztességes fizetésre, és végre a szociális biztonságra is joguk kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Most a Környezetvédelmi Bizottság véleményét Ayala Zender eh, asszony ismerteti. Köszönöm szépen. Először is elnézést, hogy nincs itt kollégám, a vélemény szerzője. Ő Sajnáljuk, hogy nem eh, sikerült eh, megfelelő előrelépések, előrelépésekre sort keríteni ebben az együttműködésben a helyi hatóságokkal eh, meg létrehoztunk egy széles alapokon nyugvó együttműködő egyeztetési folyamatot szélesebb kitekintéssel, annak biztosítására, hogy a tervezési eljárások jobban működjen a jövőben ezeknek az időréseknek a kiosztásában. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lépés volt, nem csak eh, helyben tapasztalt, eh, tapasztalat szerző embereket vontunk be, hanem európai kitekintéssel rendelkező embereket is, olyan megoldások kidolgozásával, amelyek segíthetnek bennünket abban, hogy eh, helyben is döntéseket hozzunk. Az egész kibocsátási rendszer megtervezésével kapcsolatban is döntéseket kellett hoznunk. Természetesen erre is a polgárok, illetve a polgárokat képviselő szervezetek szemén keresztül kell tekintenünk. Látjuk, hogy bizonyos esetekben nagyon szélsőséges álláspontok merültek fel. Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Gál Persz Ildikót illeti a szó két percben. Köszönöm elnök úr tisztelt biztos úr tisztelt képviselőtársaim! zasada képviselőtársam jelentésében bemutatott probléma kettős

Most képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Elsőként az Európai Néppárt részéről Carlo Fidanza úr signor presidente signor commissario colleghi innanzitutto vorrei ringraziare il collega Köszönöm, kedves elnök Meg szeretném köszönni Ugyász úrnak a munkáját, amelyet a résidő témában kifejtett. Az Európai Bizottság eredeti javaslatának volt néhány meglépő eleme, meglepő eleme, ezeket a közlekedési bizottságnak sikerült némileg kijavítania ehm, itt a, a résidők felhasználására gondolok. Van a 80-20%-os történelmi résidő számítási arány, amelyet úgy kellene megváltoztatni, amennyiben egyáltalán szükséges, hogy ez ne ássa alá az iparág működését. Az öt résidőből álló sorozatok illetve a szankciószabályok megszegőire kirót szankciók szükségesek, emellett átláthatóbb szabályok szükségesek a másodlagos piacon annak érdekében, hogy a működtetők ne éljenek vissza a helyzetükkel. Ez egy olyan fontos eszköz, jogi eszköz, amely kihatással van a repülőtéri infrastruktúrára és a kapacitás kihasználására. Szeretnék szólni a földi kiszolgálásról is. Zászada úr munkáját delegációm támogatja. Fontos, hogy a közlekedési bizottság véleményét egy következő tárgyalási fordulóban figyelembe vegyük, anélkül persze, hogy aláásnánk az eddig elvégzett munkát. Ezt a munkát eddig elsősorban foglalkoztatási szempontok jellemezték, és ezzel semmi baj nincsen, sőt az itt elért eredményeket nem szabad kidobni, ezeket fel kell használni. Köszönöm. Szépen a szocialisták véleményét Said el kadrai ismerteti. voorzitter commissaris collega's ik wil Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek kiváló munkát végeztek. Természetesen van még előttünk is út, jó néhány javaslat fölmerült. Frakcióként mi magunk sok több frakciótól a spontat képviselünk. Leichfried úr jó egyensúlyt ért el a zaj szabályozása kapcsán. Ez egyrészt jó, másrészt a szubszidiaritás elve, amely szerint a helyi tárgyalásokat is figyelembe kell venni, itt azért vannak kérdések. A résidők kiosztása kapcsán a koordináló szerepének erősítése, illetve a pénzek ismételt befektetése, újra befektetése fontos dolog, de szeretnénk ennél jobban, e, nagyobb mértékben előrelépni, hosszabb time időre és sorozatokkal kellene foglalkozni a jövőbe előre tekintve. Szocialistákként, demokratákként nem támogathatjuk sem a bizottság, sem a jelentéstevő álláspontját bizonyos vonatkozásokban. A földi kiszolgálást nyújtó cégek számának emelése nem biztos, hogy jó megközelítés, inkább a szolgáltatás minőségével kellene foglalkoznunk. Van, ahol kisebb repterek vannak, kevesebb cég dolgozik jól, máshol nagy repterek vannak, ahol sok kiszolgáló cég van, és azok közül néhány kiválóan működik úgy gondolom, hogy ennek fényében az anyag elutasítását fogjuk kérni hónap. Mégis azt látjuk, hogy javaslataink, feltételeink szellemében bizonyos újratárgyalása kerülhet sor. Mindenesetre az az anyag, amelyet most látunk, az nem elegendő, és nem fogjuk megszavazni. Köszönöm szépen az Alda véleményét Wolf Klinz úr közvetíti. Micro, please. Micro was on. Bekapcsoltam. Be van, be van. Be van kapcsolva. Biztos úr, tisztelt képviselőtársak, már ma is megvan a tagállamok lehetősége arra, hogy maguk döntsenek arról, hogy mennyire nyitják meg, liberalizálják a reptereik szolgáltatásait. Sok tagállam élt ezzel a lehetőséggel, mások kevésbé, és vannak különbségek az egyes repterek szolgáltatásai között is. A bizottság egy rendelet révén ezek, ezeket a különbségeket szeretné csökkenteni. Azt remélik, hogy a verseny növelésével jobb minőség, jobb hatékonyság valósul meg a reptereken. Ez rendben is volna így, ám a jelentés tevő tovább megy, ezen túl is radikális liberalizálásra törekszik. Én, mint liberális, általában támogattam a liberalizációt, ám önmagáért nem célez. És itt van is bizony gondom. Saját tapasztalatomból tudom, hogy nem a szolgáltatók száma dönt a minőségről a reptereken, hanem az, hogy milyen munkavállalók, milyen szak, szakemberek, mennyire képzett emberek dolgoznak ezekben a szolgáltatásokban, hogy dolgoznak, és mennyire élvezik a munkájukat, mennyire jól dolgoznak. Itt vannak a gondok. Nem gondolom, hogy egy vak növelése a részevő vállalatoknak önmagában javítja majd a helyzetet. Nagyon kritikus vagyok ezért. Azt el tudom fogadni, hogy bizonyos korlátozott növelését látjuk a vállalatok számának. Azon feltétel azonban kell érvényesüljön mindig, hogy a tagállam döntsön végső soron arról, hogy, hogy tudomásul, tudomásul véve a sajátságos helyi körülményeket. Vannak nagyon nagy repterek, saját frankfurti hazai repterem, eh, most egy új, éppen egy új kifutópályát épített, ezzel még kisebb az a terület, ahol a szolgáltatásokat lehet nyújtani, ezt is figyelembe kell venni. Ezért egy mértékletes stabilizáció támogatható, ám a helyi sajátságokat a tagállam révén figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A... Egy kártyás megkeresés érkezett.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 want dan komen we niet bij het... Eh, több lehetőséget kell eh, engednünk eh, a piacnak, ugyanakkor a céljainkat is el kell érnünk. Ilyen liberalizációra van szükség. A mm, bizottság javaslata erre eh, irányult, civilizált módon, megfelelő módon a liberalizáció felé mozdulunk el, nagy problémák nélkül, éppen ezért nem értem, hogy miért eh, ellenzi ő ön ezt. Meg tudnám magyarázni? Háborúról nem esett itt szó, én azt mondtam, hogy a liberalizáció célja mértékletesen kell megvalósuljon. Tehát úgy kell eljárnunk, hogy a helyi sajátságokat abszolút figyelembe sem venni egyik reptér nem olyan, mint a másik, nagy különbségek vannak. Ha Frankfurtra gondolok, megállapíthatom, hogy ott persze nyilván ott, ott a hármas terminálnál, ahol a, a, a, még nem el se kezdődött a kiépítése a bővítésnek tehát teljesen más a helyzet még az egyes terminálok között is. Ezért nem lehet így egyöntetően mondjuk megduplázni a, a vállalatok számát, semmit nem hoz önmagában. Nem működne például Frankfurtban a jelenlegi körülmények között. Ezért kell mértékkel, a minősítést megvizsgálva, a munkavállalók munkahelyének minőségét és a munkahelyeket garantálva eljárni. Zasada urat illeti a szó. To jest pytanie do posła Klinca. Co nazywa... Köszönöm. Kérdésem lenne Klinc úrhoz. Mit ért ön az alatt, hogy radikális liberalizáció? Én eh, inkább bölcs liberalizációról beszélni, vagy vadű liberalizáció, mondta ön. Eh, ön Frankfurtról repül, ugye? Eh, és ott valóban csak két földi kiszolgáló működik, amelyek közül az egyik 85%-át végzi el a munkának, a másik pedig 15%-át. Én a saját dokumentumomban ugye azt mondtam, hogy legyen három ö, három légi, földi kiszolgáló, ez nem 100%-os növekedés, hanem 50%-os növekedés egyébként. Ami pedig a szociális kérdéseket illeti, mi épp most láthattunk itt kint az épület előtt több ezer szakszervezeti tiltakozót. Én találkoztam a képviselőinkkel, és tudja, mit mondtak? Azt mondták, hogy ezt az anyagot küldjük vissza a közlekedési bizottságba. Card, you have half minute. A kékkártya alapján fél perce van. Így gondolom, az utolsó megjegyzés az Eszada úrnak nem sokat jelent, a, a szakbizottsági hatáskört kérdőlezné meg. Szerintem helyén, volna, helyén való volna, hogyha a tagállamok saját jogszabályok alapján reagálhatnának a helyzetre. Csak azt tudom megismételni, amit már elmondtam. Amíg a helyi körülmények úgy állnak fel, hogy hogy egy bővítés egy reptéren egy vagy két kiszolgálóval nem elképzelhető, akkor például be kell kapcsolni még egyet. Ám a tagállam kell eldöntse, a helyi hatóság hogyan lépjen tovább, hogyan bővítsen, hogyan vegyen fel új vállalkozókat. Szerintem így áll a helyzet. Van Dálen úr. Ja, voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde wereld. Elnök úr, a világ fejére át. Hogyha probléma van Frankfurtban, akkor a liberálisok, Klinz úr, megakadályozzák, hogy Európában bárhol is fejlődni tudjon ez a zárt piac, és nyitni lehessen. Fognak egy speciális problémát, és ezt ráerőthetik egész Európára. Egészen másmódon kellett volna ten, megtenni ezt hogyha nem vezették be volna, nem vezették volna be a minimum fizetés Németországban, nem lenne itt ez a gond. Támogathatok volna ezeket a szerény javaslatokat a liberálisok támogatásával, most azonban a liberálisok elszabadultak és a maga útján járják. én... Őszintén meg kell mondjam, nem értem önt igazából, kollega. Nem azt mondtam, hogy Frankfurt kell, hogy megoldja az összes reptér problémáját. Én csak azt mondom, hogy a tagállamnak meg kell legyen a joga a helyi sajátságos körülmények figyelembevételével, hogy döntést hozzon. Ha a többiek azt mondják, hogy mi készen állunk arra, hogy megduplázzuk a szolgáltatók számát, ám legyen, már mely tagállamban megtörténhet ez. Gáler úr következik, és ebben lezárom a Herr Kollege van Dalen. Van Dalen kollega, ön jól tudja azt, hogy a jelenlegi szabályozás alapján már mindent lehet liberalizálni, ami működik. Mr. Gall. Elnézést, Gáler úr, a kék kártya csak a ö, hozzászólóhoz intézett kérdést lehet, nem egy másik kék kártyás kérdezőhöz lehet intézni. Ez a szabály elnézést. A, de köszönöm a nagy aktivitást, ö, ez mindenképpen helyén való, és köszönöm a hozzászóló készségét a válaszadásra. Folytassuk, Éva Lichtenberger a Zöldek nevében kapja meg a szót. Köszönöm, képviselőtársak. Szuboptimális javaslatról nehéz ebből nehéz jót kihozni. Ezért vagyok hálás jelentéstevőnek, hogy megtette azért, amire, lehet, amire lehetőség volt. A földi kezelő szolgáltásokról a javaslatot elutas mert keveset vártunk tőle, szociál dömping, a szociális dömping, rosszabb munkakörülmények, gyengébb képzés, ezek várhatóak, és eznek fejében csak némi költségcsökkentést ígérnek, amit úgysem lehet tovább tenni a ö, légiutasokra. Egyébként a liberalizáció teljesen felesleges. Ami engem leginkább zavar, az az, hogy a bizottság a vehemens lobby tevékenységet folytatott a szakbizottsági elutasítás után, hogy mégis áterőltesse a javaslatát. Szerintem a döntést, ha már megszületett, tiszteletben kell tartani. A zajvédelemről annyit mondanék, hogy a világ egészségügyi szervezet már régóta kimutatta, hogy mennyire károsak a zajártalmak nappal és különösen éjszaka az ember egészségre. A zaj egészségügyi ártalmakat okoz, és súlyosan károsítja az életminőségét a reptér környékén lakóknak. A jobb feltételek megteremtése helyett műszaki innovációs fejlesztések révén a bizottság inkább más tesz azt teszi, hogy repülési időszakokat határoz meg és korlátoz, hogyha különösen akkor, hogyha versenyhátrányt ér egy-egy repteret. Ez mindenképpen ártja, árt a, a, az Európai Parlament imázsának, az intézmények imázsának, ezért hogyha ezek az inkriminált részek nem kerülnek ki a szövegből, akkor mi zöldek nem tudjuk támogatni a holnapi szavazáson, mert most is nagyon nehéz az üzemi idők csökkentése mentén me mellett a reptéri forgalmat fenntartani. Az Európai Bizottság ezen javaslata, biztos úr elnézést, szerintem nem végig gondolt, vagy csak a lobbisták érdekét szolgál, szolgálja ebben a jelenlegi formájában. Köszönöm szépen. Van Dalen úr kérdést kíván intézni. Frau Lichtenberger, are you ready to answer a blue card? Lichtenberger asszony hajlandó válaszolni egy kékkártyás kérdésre? Igen? Ja, voorzitter, het is opmerkelijk, maar mevrouw Lichtenberger maakt het nu helemaal te bond. Nos, eh, teljesen eh, elképesztő, hogy mennyire eltévedt Lichtenberger asszony. Azt, azzal kezdte, hogy egy szuboptimális javaslatból nem lehet sokat kihozni. Na most ehhez képest mi történik, mi van most? Az euró óta ez a legszuboptimálisabb javaslat, amivel foglalkozunk, és aztán majd ezt is évekig kell javítgatni tehát én azt mondanám, hogy térjünk vissza a közlekedési bizottságba, beszéljük meg még egyszer, és a szuboptimális megoldásból csináljunk jobbat, mondja ön, de szerintem ez elfogadhatatlan. Hát nagyon szépen köszönöm. Igazi kérdést nem is hallottam mindenből, de ha ön úgy gondolja, most az, az eurót szeretné a bizottságoknak visszaküldeni, vagy a reptéri csomag ügyében szólt hozzá? Mert ha kérdést nem tesz fel, akkor igazából hát nehéz válaszolnom is. Egy dolgot tudok azonban mondani önnek. Nekem ez, a, ez az egyirányú orientáció, egyoldalú hozzáállás, a gazdasági sikert megcélozva a liberalizáció mentén, szerintem abszolút nem helyén való.

Én voltam az árnyék előadó a témában, a földi szolgáltatások ügyében, és megtettem mindent a közlekedési szakbizottságban, hogy elkerüljem ezt a döntést, úgyhogy kérem ne ellenezze, hogyha kék kártyát használok. Demokráciában vagyunk, demokratikus jogaimat szeretném gyakorolni, kérdést akarok feltenni a plenáris ülésen, ahogy megtettem a közlekedési szakbizottság ülésén is, ebben nem gátolhat. Köszönöm. Yes, uh, I think you... Igen, azt hiszem igaza van, de az elnök hatásköre eldönteni, elfogadni vagy nem elfogadni az újabb kékkártyás kérdéseket. Menjünk most tovább tehát. Az Európai Konzervatív Párt véleményét fogjuk meghallani Jacqueline Foster képviseletében. Köszönöm szépen, President, and thank you very much. I'd like to... Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm a raportőröknek is akik nagyszerű munkát végeztek. Eh, szeretném a földi kiszolgálás eh, jelentéssel kezdeni. Eh, mi brit konzervatívok történelmileg támogatjuk a liberalizálást. A brit gyakorlat igazolja a földi kiszolgálás liberalizálását. Nem szabad félni a versenytől, de természetesen vannak olyan kérdések, amelyek joggal vethetők fel, tehát nem ezért nem támogatjuk majd ezt a jelentést. Vannak ugyanis más pontok, amelyek aggodalommal töltenek el bennünket. Először is a magas minőség fontos minden reptéren működő cég számára. Ugyanakkor most olyan minimális minőség előírások vannak, amelyek túlzottan előíró jellegűek, a nagy részük nem is szükséges, és a költségeket felhajtják. Én legszívesebben munkanélküliségi bizottságnak hívnám a foglalkoztatási bizottságot, mert az az előírásuk, hogy az előző cég alkalmazottait át kell venni, az túlzott, nem tudom, mit tegyenek azokkal az átvett dolgozókkal, hogyha nincs rájuk szükség. Most akkor a résidőkkel foglalkoznék az ECR nevében. Tíz évvel ezelőtt is ezzel az ügyel foglalkoztam, most sem volt könnyebb. Én eh, kértem a bizottságot, hogy mutassák meg, hol történik visszaélés eh, a résidőrendszerben, azóta sem válaszoltak. Nem kell PHD ahhoz, hogy lássuk, hogy a reptéri kapacitások szűkösek Európában, ugyanakkor eh, nem kell lángvágóval nekiesni ennek a kérdésnek. A brit piacon második, másodlagos kereskedés folyik, megfelelően Heathrow repterén és máshol is, tehát a az ilyen bevételek esetében nem érdemes ezt a bevételt átadni a reptereknek vagy a kormányoknak. Természetesen van olyan mód arra, van olyan alkalom, amikor a résidő koordinátorok tudják eldönteni, hogy mit tegyenek. Három percet kaptam, ugye elnök úr? Végezetül a mostani 80-20%-os felosztás rendkívül megfelelő, mert a use it or lose it rendszer szerintem jól működik egész egyszerűen szerintem a résidő sorozatok hosszához sem szabadna hozzányúlni. Akkor most beszélnék a zajártalomról, a zajártalom a repterek velejárója. Eddig eh, irányelvben szabályozták, most egy túlságosan előíró jellegű rendeletet készülnek el fogadni. Eh, az ICAO eh, szabványoknak eddig is megfelelnek a légitársaságok. Én azt gondolom, hogy az részben megfelelő, vagy éppen hogy megfelelő repülőterek, repülőkre vonatkozó vonatkozó előírásokat nem szabad túl venni. Kilenc hónapja dolgozunk ezen az anyagon. Sokan sokféle okból nem szeretik az eredményt. Ez egy komoly kérdés, mi komoly globális szereplők vagyunk, nem szabad a részletekben elvesznünk, mert az globális kereskedelmi problémákat okozna. Jelenleg azonban nem tudjuk támogatni a résidős és zajjal kapcsolatos részjelentéseket. Köszönöm, mondja az ennek Foster úrnak adom meg a szót. Elnézést, hogy korábban megszakítottam, félbeszakítottam, félreértés volt a listával kapcsolatban. Másfél perc volt nálam feltüntetve, elnézést kérem még egyszer. De megpróbáltam nagy lelkű lenni, és egy kicsit több időt adtam önnek végül de még egyszer elnézést kérek, hogy félbeszakítottam. Sabine asszony egy és fél percben. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársa, a közlekedési szakbizottság, annak idén az Európai Bizottság javaslatát több alkalommal visszautasítta kérem, hogy holnap, a holnapi plenáris ülésen is hasonlóképpen utasítsuk vissza ezt a javaslatot. Kérem, kövessék az illetékes szakbizottság döntését. A javaslat elfogadása további bérdömpinget jelentene, megnyitná sarkig a kapukat a reptereken, és ez végsősorban veszélyeztetné az utasok biztonságát is. A verseny nem jelenteti azt, hogy egymásnak alá kínálják a béreket a vállalatok. Az állami támogatás nélkül is meg kell éljenek a munkavállalók. Ugyanakkor a légiutasok és a, vállal, a, a munkavállalók biztonsága nem a nulltarifából adódik. Ezért a kell, hogy foglalkozzunk a reptére környékén lakók jogaival is. Az egyre növekvő légiközlekedést az itt lakók szenvedik meg. A tagállamok kell, hogy a helyi körülmények alapján döntést hozzanak a zajterhelés szintjéről, és a helyi hatások figyelembevételével tegyék ezt. A tízes cikk a bizottság ellenőrzési jogát illetően elutasítandó emiatt az üzemi idő csökkentése kell legyen az első eszköz a, a szomszédságban lakók és az érintett régiók védelmében, megvédve azokat a zajártalomtól. Az egészség előre való, mint a profit. Köszönöm. Köszönöm. Vils képviselő, frakció képviselőként a frakciója nevében szólalt fel, most pedig egy percben Speroni úr szólal meg, a Európa Liberális szabadságért és a demokráciáért. De le bande orarie, che sono un oggetto. Köszönöm, elnök úr. Ami a résítőket illeti, nem szabad megengedni, hogy eh, ez a rendszer lehetőséget nyújtson arra, hogy plusz előnyökhöz jussanak egyes szereplők. Olyan eszköznek kell lenniük, amely a versenyt erősíti, és amely elsősorban a légitársaságokon túl elsősorban az utasokat segíti. A zaj, zaj esetében nyilvánvaló, hogy mindazok, akik repülőterek közelében élnek, nem szabad, hogy túlzottan szenvedjenek az ajtó, túlzott ajtó, azonban feltétlenül lehetővé kell tennünk azt, hogy valamiféle ideiglenes prioritásokat meghatározunk, meg kell határozunk hány ember, hány háztartás van egy adott reptér közelében valójában. Köszönöm szépen, Speroni úr, mondja az elnök. E, a kék kártya keretén belül e, Foster úr. Yes, I'd just like to ask Köszönöm, azt szeretném volna kérdezni, hogy egyet érte velem, abban, hogy a nem megfelelő, túlságosan laza tervezési szabályok miatt az elmúlt években egyre több zaj hatás éri a lakosságot, és egyetértünk abban, hogy jelentős nyomást kell gyakorolnunk a helyi és a nemzeti kormányokra, hogy a jövőben ne így járjanak el. Köszönöm. Nos, a helyi hatóságokról beszél. Hát meg kell nézni, mint tagállamban a helyzetet, pontosan ki illetékes, mely hatóság. Nem minden, önkormány, nem minden országban önkormányzat az illetékes, van, ahol kormány kormányszervek illetékesek. Szeretnék egy általános megállapítást tenni. A, a, az önkormányzatok adják az építési engedélyeket, és hát az, aki építi a házat, az dönti. És aki, aki meg odaépít a házat, ahol reptér van, akkor hát ő döntött így. Nem, utólag nem a hatóságnak lesz orvosolni ezt a döntést. Speroni úr eh, szakemberként bizonyára tudja, hogy miről beszél. Nos, a független kollégák nevében egy percben megkapja a szót András Mölcer úr. Köszönöm, elnök úr. Mindenki tudja, hogy az európai repterek nehéz időket élnek meg. Egyre több költség növekszik, a kerozinár és egyéb árak, igyekszenek megtakarítani, az olcsó, vapados repülőgépek hatalmas megtakarításokat próbálnak elérni, sok vállalat insolvens lesz, tönkre megy, nem tud fizetni, mindez nehézé teszi a repterek helyzetét. Ám a piac megnyitása a szolgáltatók előtt, a földi szolgáltatások tekintetében a nagyobb hatékonyság érdekében kétséges. A tanulmányok azt mutatják, hogy a liberalizációs törekvések nem mindig hozzák meg a, a kívánt célt. Ha, nem, nem minden reptér típusra alkalmazhatóak ugyanazok az intézkedések, és a bérdömpinget mindenképpen el kéne kerüljük. Optimális kihasználása a jelenlegi résidőknek mindenképpen kívánatos volna az új Európai Uniós javaslatok a slot kereskedelem érdekében, szerintem ugyanakkor kétséges megoldást nyújtanak. Melzer. Köszönöm, Melzer úr. De látok egy kék kártyát Leichfried úr részéről. Ő azonban jelentéstevőként is szerepel a listámon, úgyhogy nem tűnik alkalmasnak az, hogy felszólaljon jelentéstevőként is, és kék kártya rendszerben is hiszen van lehetősége másképpen felszólalni ebben a vitában. Ezzel a frakció felszólalók sorának végére értünk. Nagyon sokan jelentkeztek azonban képviselőként is, hogy felszólaljanak. Két percben adom meg először a szót Galler az úrnak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Biztos úr, az egész reptéri csomag elég rosszul sikerült az Európai Parlament ezért több méregfogát kihozta ezt, kihúzta ennek már, az egész fogsor gyakorlatilag. A megfelelő hatá, hatóságok, illetve az érintett állampolgárok véleményét tükröztetni kell, ez, és a, be kell építeni a végrehajtás gyakorlatába. Az Európai Bizottság hatáskörét ezért csökkenteni kell a e tekintetben. Igen, tájékoztatni kell a bizottságot a korlátozásokról, nyilatkozhatnak, fordulhatnak az illetékes hatóságokhoz, Ám ez a döntő pont, hogy nem önök döntenek, ugyanakkor felelős döntésekre van szükség. A földi kezelésnél a holnapi negatív, holnap, ha megerősítik a közlekedési szakbizottság negatív döntését, akkor végre vissza kell vonják a javaslatokat. Ez nem tartalmaz több min- minőséget, a több hatékonyság sem valósul, valósul meg, csak több üres üzemidő és kisebb termelékenység valósulna meg ezzel. A liberalizált reptér nem, bizonyított, nem működik bizonyíthatóan jobban, mint egy két vállalkozó céggel működő reptér. A fel, földi szolgáltatás már liberalizált részei is sem működnek olyan jól a béreket vizsgálva. Ez sem példaértékű tehát. Én azt a meggondolást követem, hogy a közlekedési szakbizottság állásfoglalását és döntését kell, hogy kövessük ebben a kérdésben. Ha pedig elutasítjuk ezt a javaslatot, és jogalkotási negatív döntést hozunk, akkor az egész dossziét le kell vennünk a napi rendről. Ezt követően egy precízebb, karcsúsított javaslatot szívesen megvizsgálok, hogyha valóban a minőség növelésére koncentrál. Akkor azzal foglalkoztatunk később, ám nem a, a kényszerű liberalizációról és a, a bérek csökkentéséről. Tiene dos minut. Megadom a szót két és fél percben eh, Fleckenstein úrnak. As a point of order, tell me which article... Eh, ügyrendi kérdésként eh, kérném, milyen rendelkezésre hivatkozik az egész szabályzatra. Elnök úr, csak a következőt szeretném megállapítani a hogy tízszer jelentkezett szinte egy kollega két kártyával, ezzel nem volt gondja. Nekem sem gond ez, ám a Mölzer úr hozzászólását követően nincs is már itt, nem érdekli a vita, és a jelentéstevő véleményét meg se várta, hanem szerettem volna meg szerettem volna kérdezni valamit Mölszer úrtól, aki régóta van ebben a házban, de nincs itt, úgyhogy nem tehetem meg. Ez sajnálatos. Ponente. Jelentéstevő úr, ez nyilván felismeri, hogy ez nem ügyrendi kérdés, azért meghallgattam tisztelettel. A szabályzatot úgy kell alkalmaznunk, ahogy az elő van írva egyrészt a kékkártya is, másrészt a CatchDI is eh, szigorúan eh, kezelendő annak érdekében, hogy eh, ne kerüljön arra sor, hogy a különböző frakciók az előért időhöz képest eltorzott módon több időhöz jussanak. Úgyhogy nem adnám meg a szót, most pedig folytassuk, tehát Fleckenstein úr két és fél percben szólalhat föl. Elnök úr, kedves képviselőtársak! A földi kezelési szolgáltatásokról régóta beszélünk, és Zaszada úrnak igaza van. A tényleges liberalizáció már rég megtörtént, 96-ban. Ám ennek megvannak a következményei. A munka, az ott dolgozók munkakörülményei és bérei szenvedték ezt, meg ott tükröződnek. A mai vita pedig azt mutatja, hogy egy bizonyos nagyságrend felett kötelező lenne egy harmadik vállalat beengedése. Önkéntesen ez már rég működött, és aztán még olajat öntük a tűzre, hogyha további vállalatok előtt is megnyitjuk a kaput. Mi szociáldemokraták azt mondjuk, hogy a munkavállalók jogainak garantálása nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Ehhez tartozik a képviseleti béralkú, az alvállalkozók számának minimalizálása, és az egyenlő feltételek megteremtése. Ezek nem valósultak meg, ezért így módon nem lehet tovább kényszerliberalizációt lefolytatni. Mi ezt nem támogatjuk. És ez nem egy német-osztrák kitaláció, hanem az európai közlekedési dolgozók szervezetének a, a, ajánlása. A külső Európán kívüli vállalkozókat megnyitni a reptereket nem feltétlenül előnyös, és nem védjük meg a reptereket ezekkel az, ezzel a mostani intézkedéssel ettől. Biztos úr, a European Voice-ban nyilatkozott úgy, hogy csalódott, hogy a, rep, rep, a, a légitársaságok nem voltak eléggé aktívak a lobby tevékenység tekintetében. Elég különösek tűnik ez nekem, hogy az Európai Bizottság alelnöke azért, nem azért utasít vissza egy anyagot, mert nem elég jó, hanem azt mondja, hogy nem elég befolyással éltek az érintett kezdeményezettek. Biztos, hogy ez nem hely, helytálló állítás. mint jártak nálam, ezek a lobbisták em nem győztek meg engem. Müller, Kovács, González, Smith azok, akik itt 3000-en tüntettek itt a parlament előtt, mert attól félnek, hogy elvesztik munkájukat, vagy rossz munkakörülmények között kell dolgozzanak. Ők az én lobbistáim, ők meggyőztek engem arról, hogy így módon nem lehet liberalizálni, ez semmiképp sem fog menni. Köszönöm szépen. A kék kártyás keretben Pászáda eh, úr kér szót, azonban nem adom meg eh, neki a szót. Pirker úrnak azonban van lehetősége felszólalni, amennyiben a kérdést fogadja a képviselőtársunk. 30 másodperce van. Köszönöm, elnök úr. Fleckenstein úr, lényegében egyet értek az ön elképzeléseivel. A földi szolgáltatásokat illetően. A kérdés azonban az, hogy milyennek a konzekvenciája. Ön és a Szociáldemokrata frakció tekintetében. Kérdésem az, hogy holnap a jogalkotási javaslat szavazásánál elutasítsuk-e, ahogy a szakbizottságban történt? Ezt javasolja ön? A kérdés rövid és precíz volt. Igen, ezt fogom tenni. Tiene la palabra ahora por un minuto y medio el señor. a Commissioner, uh, dear colleagues. Kedves kollégák. Én szeretném megköszönni minden kollega jó munkáját, és Jörg Leifi barátunk két külön kiváltképpen. Angolra váltok, mert németen nem olyan kiváló. is Nos, ami a zajt illeti, kedves kollégáim, ahogy eleinte is mondtam, még mindig azban hiszek, hogy a felülvizsgálati jogra vonatkozó cikk, amelyet a bizottság javasolt, pozitív elem volt, azonban ezt félreértettük, félreértették. Azt is megértem azonban, hogy ez egy rendkívüli mértékben átpolitizált kérdés. Az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy az eljárást és nem a tartalmat vizsgáljuk felül, és föltetlenül nem a végleges helyi döntést. Ezen intézkedés nélkül az érintettek, az én véleményem szerint, ki a téve annak, hogy diszkriminatív és túlságosan elkapkodott intézkedéseket hozzanak. Ami a módosításokat illeti, támogatom a néppárt és az SZND által benyújtott módosítókat, az egyes és a kettes cikk kapcsán. Ezek a módosítók újra bevezetik azt a gondolatot, hogy a gazdasági költséget figyelembe kell venni, és támogattuk ezt liberálisként az elejétől fogva. Ezek a módosítók javítják a jelenlegi szöveget. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 45-49-es módosítók még mindig nem megfelelően tükrözik a kiegyensúlyozott megközelítést. A zaj csökkentése azt jelenti, hogy a ház szigetelő és a területhasználati szabályokat potenciálisan nem lehet e, bevonni ebbe a programba, mert nem csökkentik a, e, a zajszintet. Jól lehet zajproblémákra adnak megoldást. Elnök, köszönöm szépen, másfél percben megadom a szót e, Kramer úrnak. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Kalasz úr, örültem volna, hogyha a zaj problémával foglalkozott volna ám az emisszió tekintetében minimum, minimum standardokat kéne ö, megvalósítani, ehelyett azonban ebből semmi sem történik, ehelyett a bizottság magához ragadja a jogot, hogy a zaj szintekről döntsön. Képzelje el, hogy Frankfurt am Mainban évtizedek óta követelik a civil szervezetek, hogy csökkentsék a zajszintet, meggyőzték a politikusokat, a tartományi kormányt, és betiltották az éjszakai repülést a zaj miatt. Most meg jön a bizottság, azt mondja, felfüggeszti ezt az egészet, a, leg, a profit maximalizálás érdekében felfüggeszti az éjszakai repülés tilalmát. Ennél rossz, ennél jobban nem lehetne támogatni az Európa ellenes pozíciókat. Helyén való, hogy elutasítjuk ezt a javaslatot ám ön egy állásfoglalást akar kinyilvánítani, és ha lehet, bíróként dönteni az Európai Bizottság a profit maximálás érdekében szeretne végső döntéseket hozni. Ez így nem fog menni. Ha meg pénzről van szó, akkor még egyszer mondom önnek, az európai légitársaságok minden évben az európai adófizetőktől 30 milliárd eurót kapnak ajándékba, mert nem fizetnek kerozin adót, és nemzetközi versenyben adókedvezményeket kapnak. Tehát ezt a vasút fizeti meg végső soron. Képzelj el, hogyha 30 milliárdot kapna a vasút, 30 milliárdot minden évben. Kiváló hálózat működne, alacsony áron, a légiközlekedés fölére csökkenne, nem volna ilyen zsúfolt a légtér, mint most. Ez egy túl felfújt ö, buborék, olyan, mint a spanyolországi ingatlan buborék volt, ez a ö, légiközlekedési buborék, Tegyék méltányosá a versenyt, méltányos árakkal, mindenki egyforma módon fizessen adót, az nem, hogy egyik fizet, a másik nem. És a klímagyilkosok kapnak kedvezményeket, és a többi közlekedési ág pedig megszenvedi ezt. Ez volna az ön feladata az európaiak érdekében, hogy ezt tegye meg. Nos, köszönöm. Attól tartok, hogy túlságosan és túlépte az időkereteit nézzünk egy pillanatra az órára. Nem akartam örökre megadni a szót. Van Dalen úr. Köszönöm. A közlekedési ágazat eh, az európai egységes piactól tényleg kap, eh, nyer dolgokat. Eh, fontos ez a közlekedési szektornak azonban egy olyan piac van, ami kicsit régi vágású, protekcionizmus, monopolizmus, ugyanez jellemző a földi kiszolgálásra is. Frankfurtnak különösen szüksége van arra, hogy egy új politikát folytasson. Ehhez egy bátor javaslatot kaptunk Kallas biztostól. Sajnálatos módon a szocialisták és egy csomó német meghajoltak a szakszervezetek nyomásának, és elutasították ezt eh, a javaslatot. Itt valójában arról van szó, hogy eh, újabb és újabb eh, bürokratikus akadályokat állítunk fel. Ehhez képest inkább oda kéne figyelni a fogyasztók, az utasok érdekeire. Mindenki nyerne a bizottság javaslatával. Én azt remélem, elnök úr, hogy amikor holnap szavazunk erről a kérdésről, meg tudjuk változtatni ezt a javaslatot. Érdemes arra, hogy még egyszer átbeszéljük. A raportőrök is mindent elkövettek annak érdekében, hogy sikerre vigyék. Remélem, hogy holnap Erről beszélhetünk, köszönöm. Köszönöm szépen, Vandelen úr. Két kék kártyát látok. Galler úr eh, nem kapja meg a szót, mert már felszólalt, és Liberecki úr pedig eh, eh, felszólalhat, de nem tudom, hogy egyébként meg ő jön, mert nem tudom, hogy fel akarja tenni a kérdését, elszólalna. De nem hallom, hogy az elnök, a mikrofon nem működik. Inkább a 90 másodpercet szeretném. Abra, ahora el... Elnök, akkor most Kolicek úr egy percben szólalhat fel. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, elnök úr, hölgyeim és uraim, a jelenlegi eh, légi forgalom szabályozás rendszerében egyrészt eh, kapacitás növelési igények vannak egyes reptereken, másrészt szükség van arra, hogy a szabályozást módosítsuk, megváltoztassuk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó gondolat a szabályozás, meg kell engednünk a hagyományos az, a szolgáltatóknak és az újaknak is, hogy működjenek. A jelenlegileg eh, már most is túlzsófolt reptereken is Nos, a viták, a tárgyalások kapcsán sor került a koordinálók szerepének megerősítésére és a nemzeti szabályozók, koordinátorok szerepének függetlenségének megerősítésére jó, helyes előrelépéseket tettünk ezen a téren. Úgy gondolom, hogy a szakszervezetek nem az ön szavazói. Kérem, vegye figyelembe, hogy amikor legközelebb nem választják meg, akkor mi lesz a hozzáállása ennek. Most pedig két percben megadom a szót. Das Flughafenpaket hat Köszönöm, elnök úr. Ez az csomag óriási vitákat váltott ki. Nyilván mindenki hallotta ezt de szeretnék néhány további kétséget is megfogalmazni. Jó, hogy megpróbáljuk ezt az ügyet megoldani, mert nem hiszem, hogy ettől a helyzet még bonyolultabb lenne. Azonban, abban azonban meg kell egyeznünk, hogy miközben a helyi helyzetet mindig tiszteletben kell tartanunk, és figyelnünk kell azok az emberek, akik reptér közelében élnek. Nos, én olyan régióban élek, ahol ez a fajta építkezés milliókba került, a szolgáltatók és a reptér körül, körül élő emberek eh, tulajdonképpen egészen jól jártak eh, ezekkel a fejleményekkel. Tehát amikor az idősávokra gondolunk, Eh, akkor fontos, hogy a fel nem használt időréseket eh, eh, okosabban, időket okosabban használjuk ki, megfelelő átláthatóság mellett. Ami a földi kiszolgálást illeti, hagyd mondjak annyit, hogyha megnézzük, hogy 1996-ban miben állapodtunk meg, ott nem voltak minimális követelmények a minőség tekintetében, egyáltalán semmiféle képzési normák nem érvényesültek, sem pedig a továbbképzés terén nem voltak követelmények. Úgy gondolom, hogy most annak a három embernek, aki kint tünet, azt kell mondanunk, hogy ha meg akarják ragadni a lehetőségeket, akkor tekintsék ezt, ezt újra a szakbizottságban, fejleszték, javítsák. Nem jelent ez túlságosan nagy fokú liberalizálást, igazándiból nagyon kevés számú európai rektoret érint ez az ügy. Jó lenne, hogyha a méltányos és helyes információt terjesztenénk. Ugyanez a helyzet, mint ugye a postai szolgáltatások esetében. Ott kisebb volt a piac, és rendtenetesen aggódtak az emberek a szociális körülmények miatt, ami a postásokat illette. Itt most ugye nő a piac, és az emberek aggódni kezdenek. Tehát ezt az egész ügyet sokkal méltányosabban kellene kezelnünk. Vissza a szakbizottságba, jobb, jobb megoldást találni, jobb munkakörülményeket biztosítani a dolgozók számára. Elnök, túllépte az időkereteket, megadom a szót két és fél percben Szászoli úrnak. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Európának ma igen sűrű légiforgalma van, hónap ez már nem így lesz Eh, és valószínűleg egyre romlani fog a helyzet. Normáink, eh, struktúráink, eh, infrastruktúránk nem alkalmazkodik a változásokhoz. A hónap megszavazandó szöveg figyelembe veszi azt, hogy tehát bizonyos kisebbségek helyzetének javítására figyel, nyilván azokról van szó, akik repterek közelében élnek, hogy jobban ki lehessen használni a eh, repülőtér kapacitását. A másodlagos résidő eh, kereskedelmi rendszer ugyancsak a repterek kapacitásának a kihasználását teszi lehetővé. Másrészt eh, az mondhatjuk, hogy figyelembe kell vennünk bizonyos olyan vonatkozásokat is, amelyek komolyabbak, és amelyek feltétlenül a jövőben mutatnak. Nekem úgy tűnik, és ez ragaszkodnék is, hogy hogy eh, szeretnénk, hogyha az alapvető normákra figyelnénk oda, és így tudnánk megoldani a kapacitás kérdéseket. A történelem azt mutatja, ennek a javaslatnak a fejlődés története azt mutatja, hogy nagyon is felül kell vizsgálnunk ezeket a szabályokat 8-10 évente, hiszen rendetetes, rettenetesen nagy változásokra kerül sor a légi közlekedésben, és még nagyobb nehézségek merülnek fel a jövőben majd, hogyha ezt nem tesszük meg. Remélhetőleg egyszerre kettőt is tudunk előrelépni, és racionálisabb szabályokat tudunk bevezetni nagyobb perspektívikus kitekintésben. Azonban a két előrelépés helyett csak egyet lépünk előre. Jó, hát ez tisztességes, meg egészen jó előrelépés, de nem a legjobb, amit elérhetünk volna. Tiene un min- Egy percben megadom a szót Meissner Meissner asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érzelmes, emocionális vitát éltünk itt meg. A parlamentben ritkán ö, vitázunk ilyen ö, nekihevülten, és ritkán hallgatunk lobbistákra ilyennyire. Az egész reptéri csomag a Single European Sky létrehozásának az útját készítette volna elő, javítva egyes feltételeket. Kérdés persze, hogy minden javaslat helyén való-e, például az alcsökkentés tekintetében nem lehet felcserélni az egészségügy érdekét a profit érdekében. Teljesen helyén való állítás ez. Ám ha csak az egészségügyre gondolunk, és a repterek nem működnek, az se kiegyensúlyozott megközelítés, úgy se lehet működ, ezt se akarhatjuk. Szeretnénk, a gazdaságaink működnének, és a repterek erre szolgálnak, valamint munkahelyeket is kínálnak. A földi szolgáltatás tekintetében is egyetek Matthew Grossal, a liberalizáció korábban lehetséges volt, Zürich öt szolgáltatóval jó minőséget ad, Frankfurt két szolgáltatóval ad jó minőséget. De egyéb standardek például a foglalkoztatásra, a foglalkoztatottak képzésére vonatkozóan nem érvényesült. Ezeket lehetne újra tárgyalni a szakbizottságban. También la señora Isabel Durán. Isabel Durán következik. Köszönöm, elnök úr. Nyilván lehet javítani a repülőterek működésén, ugyanakkor azt gondolom, hogy nem kell bizonyítani azt, hogy a zaj káros az egészségre. Nem csak komfort dologról van szó, hanem egészségügyi kérdésről is. Egy kiegyensúlyozott hozzáállás szerintem nem megfelelő, nem erről szól. Zajügyekben ilyen nincs. Nem azt kérjük tehát, amivel vádolnak bennünket, hanem eh, egy eh, olyan eh, szabályt szeretnénk, amely megfelel a már érvényes elvárásoknak is. Én nem látom azt sem, hogy a liberalizáció hogyan teszi majd versenyképessé az ágazatot. Én nem látom a minőségnövekedést a közlekedési ágazatban csak azért, mert növekszik a földi kiszolgálók száma. Éppen ezért elutasítom ezt a javaslatot. Köszönöm. Egy percben Tuszasz úrnak adom meg a szót. Köszönöm a vállalkozók csoportja és a lobbisták vált válnak vetve nyomást gyakoroltak, és az a repülőjegyek áraknak csögnövelésére hivatkozva, meg különféle panaszokra vonatkozva csökkenteni szeretnék a béreket, intenzívebbé tenni a munkát a, a, vállalat, a, a, a szolgáltató vállalatoknál, és ez végső soron a szolgáltások minőségét ássa alá. Görögországban például egy monopóliumot élvező vállalatcsoport szolgáltat, és 850 embert foglalkoztat. Ez a legnagyobb vállalat ebben az ágazatban, és egyre többet követel a munkavállalóitól, akik tüntetnek és tiltakoznak munkavállaló jogaik alásásáért, és mindeközben a, a repülőjegyek egyre drágábbak lesznek, az emberek nem tudják megfizetni ezeket. Ez nem, ez egy szociális antipolitika, a munkavállalókat is sérti, meg általában az állampolgárokat a munkavállalók jogai teljes mértékben meg kell védeni, és a környezetvédelem is megfelelő figyelmet érdemel, nem a profit. Köszönöm szépen. Luis de Grandes Pascual kollégának adom meg két percben a szót. Köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim. A bizottság úgy gondolom, hogy a szolgáltatásnyújtás terén nagyon fontos dolgot hangsúlyoz, ez a minőség. E, milyen benyomásai vannak az utasnak végül is, ez a legfontosabb a hétköznapi életben. E, a e, elsősorban javítani kell a kapacitások kihasználását reptereinken, javítanunk kell a résidőkiasztás rendszerét is. Ugyancsak szükség van arra, hogy a repülők zaját jobban kezeljük eh, a repterek közelében, a környezetet védjük, és az ott élők életét, életminőségét javítsuk ezzel együtt ugyanilyen fontosak a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások. E, többen felvetették azt, hogy bizonyos javaslatokat el kell vetni, mert ezek nem, arányos, nem arányosak a problémákhoz képest. Aztán a kolléga például e, neki teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy a közlekedési szakbizottság e, kielégítőbb és kényensúlyozottabb választ tudjon adni, kidolgozni ebben a helyzetben ugyanakkor bizonyosan vannak olyan legitim aggályok, amelyek ugyanakkor nem helytállóak. Nyilván a néppárti politika számára fontos, hogy részszerűek legyünk, és ne ütközzünk a dolgozók jogaival sem. Fontos, hogy növeljük a hatékonyságot, de nyilván vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy minden változás végül is ugyanazt az eredményt hozza, mint ami eddig is volt. Elnök, köszönöm szépen, Pervens Perez asszonynak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, eh, elnök úr. A Foglalkoztatási Bizottság eh, nevében eh, vizsgáltuk nagy figyelemmel ezt a javaslatot, és ami meglepett bennünket, az az, hogy a válságos időkben, akkor, amikor a liberalizmus egész ágazatokat döntött romba az európai gazdaságon belül. Az Európai Bizottság ismét egy liberalizációs javaslatot tesz le az asztalunkra, és azt mondják, hogy a fogyasztóknak fog majd javulni, a fogyasztók rendelkezésére álló minőség fog majd javulni, és olcsóbb is lesz. Sajnálatos módon nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ebbe az irányba kell el, előrelépni a repülőtereinken módosítókat fogunk újra benyújtani. Brian Simpson ezt már meg is tette tehát újra benyújtottuk a korábban leszavazott módosítókat, azért, hogy két-három dologra felhívjuk a figyelmet. Az egyik a foglalkoztatottaknak a jogainak a védelme akkor, hogyha elveszítik az állásukat, vagy átveszi őket egy másik vállalkozás. Mert amikor a szolgáltató változik, akkor biztosítani kell azt, hogy a foglalkoztatottak jogai mégse sérüljenek. E, szociális e, modell, flexikürité, beszélünk erről, rugalmas biztonság, legyünk koherensek aztán e, ott vannak bizonyos munkahelyek munkahelyegés, munkaegészségügyi kérdések, oktatási és továbbképzési kérdések. Mi ezekhez is ragaszkodunk. Mi úgy gondoljuk, hogy az ön által letett javaslat az gyakorlatilag a munkavállalók helyzetét rontja. Nyora, Savis. Savisár Tumas adom meg a szót. Kedves kollégák, biztos úr, úgy gondolom, hogy elsődleges fontosságú, hogy az EU légi forgalma a lehető legeredményesebb és leghatékonyabb utas, utasforgalmat biztosítsa, azonban nem szabad az, hogy a szabályozással a kisebb cégeket, üzemeltetőket rosszabb helyzetbe hozzuk. A 26-os és a 83-as módosítók, amelyek ugye most a résidőkiosztásra vonatkozó anyagra hivatkozom, Itt eh, tulajdonképpen ez a változás hátra lépést jelent. Egyetétek az, hogy a résidő kiosztási nem például problémás, és nem a lehető leghatékonyabb kihasználásuk, és ezt leginkább az utasok szenvedik meg, azonban mindenfélnek az érdekeit figyelembe kell venni. Mondok egy példát, van egy 21 eh, hetes eh, időszak télen, amikor három alkalommal próbálják, szeretnék karbantartási munkát végezni, és így csak 18 hét marad a forgalomra. Ez ugye kisebb cégeket érint főleg, amelyek jelen pillanatban a repülőgépeiket maximum kihasználatság mellett üzemeltetik, és nincsen tartalékgépük. Tehát, kedves kollégáim, biztos úr, arra bátorítom önöket, hogy próbáljanak hatékonyan dolgozni ezen téren. Elnök, Kettő percben van meg a szót Pirker képviselőnek. Tá. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A kérdés az, hogy mit várnak a az utasok a földi szolgáltásoktól azt várják, időn megkapják a csomagjaikat, ne kelljen sorba állni, és biztonságos utazhassanak. Az utasnak gyakorlatilag mindegy, hogy két, három vagy tíz szolgáltató csinálja -e mindezt a reptéren szolgáltat-e. A jelenlegi szabályozás megengedi a rugalmas ö, megoldásokat, minimum kettő kell legyen ez a szabály, lehet liberalizálni, lehet három, lehet öt, lehet tíz szolgáltató a reptéren. Az európai repterek élnek is ezzel a lehetőséggel sok esetben. Van, ahol két szolgáltató van, van, ahol több, ám a több pályázó, több szolgáltató nem garancia arra, hogy jól működnek a szolgáltatások. Vannak példák innen-onnan, például Bécs, ahol két szolgáltató működik, és 9,6% a pontossági ráta a Bécs reptére. Aztán vannak repterek, ahol négy szolgáltató ügyködik, és senki sem elégedett a szolgáltatásokkal az utasok közül. Tehát a több szolgáltató nem automatikusan jelenti azt, hogy jobb a minőség. Mi az álláspontom tehát? Nos, a jelenlegi szabályozás megengedi a liberalizálást nem láttok semmi hozzáadott értéket abban, hogy kötelező módon liberalizálunk tovább, kimondva, hogy minimum három vagy minimum négy vállalat kell működjön. A minimum kettővel szerintem a liberalizálás célját már teljesítettük, és ez egy szabályozó, jó működő szabályozás, ezért kérem a e háztól, hogy holnap a szakbizottság javaslatát kövessük, az Európai Bizottságét megutasítsuk vissza és azt várom, biztos úr, hogy ön is ezen szavazás eredményeképpen vonja vissza a javaslatát. Köszönöm, Péter úr. Ugyancsak két percben megadom a szót. Eh, Jutta Steinberg, képviselőnek. Igen, mi szociáldemokraták az európai gazdaság sikereért eh, vagyunk, sikerében vagyunk érdekeltek. Egy hatékony gazdasághoz azonban jól megfizetett, jól motivált, jól képzett munkavállalókra van szükség Amiről ma folyik a vita itt, a, és amiről a ö, szakszervezetek tájékoztattak bennünket, az, hogy a további liberalizációja a földi szolgáltatásoknak a reptereken bizony csalódásra ad okot. Ha egy gazdasági vállalkozás itt áll az ajtóban, azt sosem kritizálják úgy, olyan negatívan, mint a munkavállalók képviselőit, akik a saját munkájukért kérnek meghallgatást. Biztos úr, Zaszada úr és egyéb urak és hölgyek, nem tudom, hogy van-e fogalmuk arról, hogy az európai szinten az elmúlt években a liberalizációs politika milyen károkat okozott. Vannak emberek, akik a munkahelyükért rettegnek, attól félnek, hogy a jövőben nem tudják etetni családjukat. Attól félnek, hogy rossz minőségű, bizonytalan munkahelyekben kell majd dolgozzanak. Ettől szenvednek az emberek. Persze, a gazdaság sikerére is kell gondolnunk, ám gondolnunk kell, a, gondolnunk kell ezen javaslat várható eredményére is. Ha csak megnézik a számadatokat, az, e- az, e- a németországi utolsó liberalizációs ö, kör 20%-os reálbércsökkentést hozott. A 40 óránként 6-7 euróért dolgoznak az emberek 40%-ban a szolgáltató vállalatoknál, a földi szolgáltatásoknál. Németországban nem lehet megélni ebből a bérből. Nagyon még romlik, romolhat a helyzet, extrém helyzet adódhat. Jó munkahelyekre van szükség, persze versenyképes munkahelyekre, ám minőségre is. A minőséget pedig a munkavállalók adják, és őket, őkről nem szabad megfeledkeznünk a foglalkoztatási szakbizottság javított itt-ott, egy-két sikert elért. Ár mi, szociáldemokraták nem vagyunk elégedettek mindezzel. Védelmet akarunk, nem akarunk szociális dömpinget, jó képzést akarunk biztosítani a munkavállalók számára. Un minuto. Köszönöm. Másfél percben a kollégám és barátom Jim Higgins. Hát Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos ez a jelentés. A földi kiszolgálás tekintetében az Európai Uniós légiközlekedés szempontjából hangsúlyoznám, hogy mennyire fontosak a, légi, a földi kiszolgálási szolgáltatások. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés rendkívül fontos annak érdekében, hogy az európai szintű versenyt erősítsük, és biztosítsuk mind a légitársaságok, mind az utasok szempontjából a minőséget. Nem csak arról beszélünk, hogy liberalizáljuk a földi kiszolgálási szolgáltatásokat, nem csak erről beszélünk, minimum szabványokról, minimum normákról is beszélünk, ami a szolgáltatások minőségét illeti, a becsekkolás, illetve a podgyászok, podgyász kezelése tekintetében. Nem vad liberalizálásról beszélünk, hiszen csak azt kérjük, hogy három földi kiszolgáló cég működjék egy reptéren kettő helyett. Ezen kívül minimum normákat szeretnénk meghatározni az ágazatban dolgozó emberek képzésében is, illetve minimum normákat szeretnénk meghatározni a munkakörülmények tekintetében is. Végül szeretnék jelent, köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon kemény munkát végzett, és holnap remélem, hogy mindannyian megszavazzuk eh, eh, azt, hogy a jelentést a Transzakbizottság megkapja. Elnök, köszönöm szépen, Liberácki kollégának adom meg a szót következőként. Panie Przewodniczący, Panie Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én tudom, hogy önt a jó szándék vezette, de hát a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ön a szolgáltatás minőségét akarta javítani, és ezt úgy kívánta elérni, hogy a különböző szolgáltatók közötti versenyt növelje. Sajnálatos módon az ágazat különlegességeit nem vette figyelembe. Ezek a különlegességek a gyakorlatban azt jelentik, hogyha az ön javaslatát követnénk, akkor kifejezetten az ön céljával ellentétes eredményeket érnénk el. Amennyiben egy cégnek, egy szolgáltatónak a piaci részesedése csökken, akkor valójában a verseny sérül, és kevesebbet dolgoznak a foglalkoztatottjai, mert hát kevesebb a munka, gyakorlatilag kevesebb pénzt is fognak kapni, vagy elbocsátásokra kell, hogy sor kerüljön. Nem tudom, hogy hogy akarna ön egy ilyen helyzettel, hogy akarná kezelni a piac ilyenkor zsigerből, béreket csökkentenem. A hatékonyság szempontjából pedig nem tudom, hogy lehet-e még a hatékonyságot növelni, ami a szolgáltatókat illeti. Egész egyszerűen már most nem feltétlenül nem, nincsenek plusz kapacitások, amelyeket le lehetne kötni. Én találkoztam a tüntetőkkel is, és Gross úrnak, Higgins úrnak címezve a most elmondattakat szerintem vissza kell küldenünk ezt a javaslatot az Európai Bizottságnak, a bizottságnak újrafontolóra kell vennie ezt az anyagot, és egy olyan új javaslatot kell letennie az asztalunkra, amely mindenkinek a jogait tiszteletben tartja. Ugyancsak másfél ez Koch úr. Herr Präsident, Elnök úr, biztos úr, képviselőtársak! Az ideológiát és az érzelmeket hagyjuk magunk mögött, legyünk pragmatikusak a földi szolgáltatások kezelésében. Még soha nem tartottuk szükségesnek az európai jogszabályt ahhoz, hogy két vagy három vállalatot vezessünk be egy-egy szolgáltatásba, legyen pozitív vagy negatív ez a megközelítés. Ugyanakkor itt azt kér, követeljük, hogy minden reptér kötelező módon liberalizáljon tovább, és minden reptér eddig, holott minden reptér is eddig is megnyithatta kapuit, akár két szolgáltatónál több előtt is. Tehát amelyek nem tették, arra megvolt rá az okuk, hiszen helyi körülmények kényszerítették őket arra, hogy úgy döntsenek, ahogy döntöttek. A működő reptéri struktúrák kialakultak már, és hogyha ha európai reptereket az fenyegetne, hogy csak kettő vagy három szolgáltató működik, és nem több, akkor bizony tényleg aggódnom kellene egészen más tevékenységet kellene azonnal elindítani. Például a, rep, a, a légiközlekedésben az emissziós kereskedelmet, az egységes európai légtér megteremtését gondolom ez alatt, valamint a németországi ö, ö, légi közlekedési adó ügyét. Lehet javítani és hatékonyabbá tenni a működést, ez a normák, sztenderdek kellenek, jobb képzés, továbbképzés, jó bérek, és nem önkényes növelése a úgyis korlátozott piacon a vállalkozó szolgáltatóknak. Ezek alapján kérem, hogy fogadjuk el a közlekedési szakbizottság ajánlását a holnapi szavazáson. Köszönöm, kollégák! ön már felszólalt korábban, és nagyon rosszul állnak idődolgában. Másfél percben Adriana Tikau azt adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ez referitoare la zgomot. Először is eh, szeretném üdvözölni orare pe aeroporturile Uniunii. În ceea ce privește regulamentul privind zgomot. Eh, először is, ami a zajt illeti, azt hiszem, hogy eh, egyensúlyt kell találnunk az egészség és a gazdaság között, amikor sokról beszélünk. Ami a földi kiszolgálást illeti, azt javítanunk kell annak érdekében, hogy a közösségi kapacitásokat javítsuk, fokozzuk. Fontos, hogy versenyképesek maradjunk. Ugyanakkor a piac liberalizálása nem lehet a dolgozók kárára. Biztosítanunk kell azt, hogy a dolgozók kellő szociális védelemben is részesüljenek akkor is, hogyha a vállalkozók eh, foglalkoztatják csak őket. Nyilvánvalóan vannak problémák, nyilvánvalóan vannak szabálysértések, ebben az esetben fontos, hogy fel lehessen eh, függeszteni, vagy vissza lehessen vonni az engedélyeket, eh, föltéve mindaddig, amíg a viszonyok nem rendeződnek. Nyilvánvalóan szükség van bizonyos szakképzési minimum normákra, és annak érdekében, hogy a minőségi

de úgy látom, hogy ő nincs itt, nem látjuk a helyén sem. Nem tudom, hogy esetleg máshol ül-e. Krisztin Deveirák képviselőt keresem, de úgy látom nincs itt. Hosszú a listája azoknak a kollégáknak, akik a következő napirend kapcsán szeretnének felszólalni. Ez ugye a KSDI spontán felszólások eljárása Elfogyott azonban az időnk, úgyhogy kevés ember fog felszólalni. Lange úrnak adom meg a szót először. President. Elnök úr, kollégák, üdvözlöm kifejezett módon az Európai Bizottság által javasolt kompetencia kialakítását, illetve annak elutasítását a repülési tilalmakra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ilyen fajta hatásköre nem összeegyeztethető a szubszidatás elvével. A megfelelő, hat, a megfelelő eljárásokat csak a tagállami hatóságok és bíróságok dönthetik el. Vannak ennek további elemei is ennek a kérdésnek, amely a közlekedési gazdaság érdekeit kell kiigazítsa a zajvédelem igényeivel. Például az üzemidő csökkentése a reptéri kapacitás csökkentésével is elérhető, ugyanakkor a zajvédelem ilyen, ért, ilyen módon nem valósulhat meg. Köszönöm, tehát az ideje, most pedig Cemke kollégának adom meg a szót. Mikro. Mikrofon kérek, mondja az elnök. Do dyskusji o trzecim Nos. o projekcie. Köszönöm. Én a harmadik jelentéshez szórnék hozzá. A Zajár elnézést, az elsőhöz szólnék hozzá, a földi kiszolgálással foglalkozó jelentéshez. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb vitát kiváltó jelentés. Azt gondolom, hogy a piacnyitás állhat az utasok érdekében, ugyanakkor felmerül az a kérdés, hogy a gyakorlatban származna előnye az utasoknak egy ilyen piacnyitásból. A legfontosabb az, hogy a légijáratok, illetve az utasok biztonságát továbbra is fenntartsuk. Amire oda kell figyelnünk az az, hogy ha nagyobb a verseny, ne legyen kisebb a, alacsonyabb a minőség, és ne legyen kisebb a biztonság. A raportőr mind jelentése szerint a biztonsági kérdések, a biztonsági aspektusok nem sérül. Mikosz képviselő a szó. Két gondotot szeretnék felvetni. Egyrészt annak fontosságát, hogy a szlotokat úgy osszák ki, a kapcsolatot teremtenek a hazai repterekkel. Például a hazámban, északi országban rendkívül fontos az üzleti kapcsolatok szempontjából és más ügyek miatt is, hogy a gazdaság ne szenvedje meg a résidők kiosztását. A másik téma a zaj kérdése. Éppen felfigyeltem arra, hogy 2000, a 2002-es irányelv, amely külön kategóriát határozott meg a repterek tekintetében, nem fedetlen minden repteret. Az 50 ezernél kisebb forgalmat lebonyolító reptereken nem vonatkozik. A Joybass reptér választott közvetemben ide sorolható, és ezért hatalmas kelet lakói hatalmas zajterhelésnek vannak kitéve, mert nem esik a hatály alá ez a reptér a méret, a forgalma miatt. Ferreira. Ferreira úrnak adom meg a szót. Os serviços de assistência em escala, o handling, são exemplares quanto às... Elnök úr, ami a földi kiszolgálás illeti, itt ugye a liberalizálás következményéről beszélünk, elbocsátások, alacsony bérszínvonal, bizonytalan foglalkoztatás, ideiglenes foglalkoztatás az állandó szerződés helyett, a minősítések, a kvalifikációk romlása, minőség romlása. Micsoda csoda ez, kérem szépen. Figyelembe kell vennünk a jelentéseket. Pontosan ide vezethet a liberalizáció. És most mit csináljunk? Még több liberalizálás. Ugyanabból a gyógyszerből még egy adag. A dolgozók pedig ezt megszenvezik. Nyilván az aranybányába való nyúkálásnak nincsen korlátja. Egyre több pénz jön bizonyos zsebekbe, miközben egyrészt a dolgozók helyzete romlik, másrészt az ügyfelek, utasok fizetik ezt meg elnök. Megadom a szót Andrew Brunzulnak. I'm in principle opposed to... Elvben tiltakozom, elben, elben nem támogatom egyetlen EU-s jogos sem, törvénykezés sem. Itt azonban úgy gondolom, hogy a 96-os direktívának a tartalma eleve eléggé rossz volt, hiszen a távú szerződéseket szorgalmazta, csökkent emiatt a fizetések szintje. Ez a javaslat azonban további liberalizációt jelent. Ez lehet, hogy jó néz ki könyvelői szempontból, azonban a foglalkoztatást, a repülőgép karbantartást, a teher szállítmányok kezelését, a biztonság ellenőrzések munkahelyeit egyáltalán nem jól érinti érdemes vajon a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása nélkül kockáztatni ezeket a kérdéseket? Itt gyakorlatilag azt állítjuk elő, hogy csak tovább csökkentenek majd, csökkennek majd a fizetések, tovább, csökken a szolgáltatás minősége. Elnök, köszönöm szépen a következő felszólaló Nikolescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a repülőterekről beszélhetünk ma. E, azokkal a szolgáltatásokkal, amelyek az utasokat szolgálják. E, Kalasz úrra hivatkoznék, amikor azt mondom, hogy az állami támogatások, e, beavatkozások célja is az kell, hogy legyen, hogy a minőséget javítsuk, ami pedig a 200 utasra vonatkozó korlátot illeti, ez nagyon alacsony, hiszen, és emiatt a helyi gazdaságokat nagymértékben érinti ez a rendelkezés majd. Azt hiszem, hogy itt egymilliós utasforgalomnak kellene lennie a küszöbnek, hogyha a minőségre van szó, jövőre kell tekinteni. Gracias, kolléga. Köszönöm szépen, kolléga. Kademach asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, biztos úr, a 20 éves évfordulat ünnepeltük a belső piacnak éppen a napokban, és nagyon sok pozitív elem emelhető ki, amely az európai polgárok életében is megjelenik. A munkahelyek tekintetében az olyan vitani való, és ha az embert állítjuk a fáradozásaink középpontjába, akkor ez a szolgáltatási irányelv egyetlen pozitív vetületet sem mutat. A kényszerű liberalizáció semmiféle pozitív változást nem hoz a munkavállaló szempontjából. Ez teljesen világos, ezt többen elmagyarázták ma már. Nem csak félünk attól, hanem tudjuk, hogy a bérdömping alása a szociális értékeket és sztenderdeket. És azonban nem csak a munkavállalókról van itt szó, hanem az állampolgárok szélesebb körét sem érinti pozitívan mindez, a fogyasztókra gondolok. Hiszen ha csökkentett biztonsági intézkedések, a, a munkavállalók rosszabb képzés, képzettségi szintje, végső soron a utasok kockázatát növeli. Sőt, a vállalatok számára sem pozitív mindez. Kallenbach ha acabado su tiempo. Kallenbach képviselőnek elfogyott az ideje. Eh, Krista Klásznak adom meg a szót. Herr Präsident. Elnök úr, biztos úr. Sok mindent mérhetünk ma. be lehet mérni a zajszintjét, ám az emberekre vonatkozó hatását a jogszabályoknak nem tudjuk mérni. Az intenzív eh, zaj azonban feltétlenül stresszreakciókat szül nagyon fontos, hogy az, ér, az érintettek a zajszint meghatározásában részt kapjanak, meghallgassák őket, az ő aggájaikat és problémáikat. A helyi önkormányzatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy egy reptér ö, értékelését abban a régióban meg tudják tenni. A zajhatások is helyi szinten érvényesülnek, ezért a döntések is ott helyben kell, hogy megvalósuljanak a lakosság bevonásával. Csak itt tudják az egyéni megoldásokat kialakítani a zaj problémákra, és végül ezekről dönteni csak itt tudnak. A helyi szinten kialakított megoldások, különösen akkor, hogyha mediációs közvetítési folyamat eredményei nem függeszthetők fel az Európai Bizottság részéről. Elfogyott az ideje, Kriszta. Utoljára pedig Zitek Rumai kapja meg a szót a spontán felszállások körében. Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. Megnyomtam, de nem nyomódott be. Okay, fine. Jó, így működik. Világos, hogy azok a kihívások, amelyeket az európai repülőterek tapasztalnak, azok valamit kezdenünk kell, azonban amikor a kiszolgálási szolgáltatásokkal kapcsolatos anyagról beszélünk, akkor értelmes elutasítani ezt a javaslatot, hiszen nem tartom az elég biztosítást a dolgozók jogával kapcsolatban, és a múltbeli tapasztalatok világosan mutatják, hogy a hasonló liberalizációs folyamatok milyen gyakran járnak hozzá a bérdömpinghez. Az európai repülőtársaságok és legterek versenyképességének javítását nem a szociális védelem meggyengítésével kell, hogy elérjük. Ezt a megfelelő kommunikációban megfogalmaztuk már, régóta kértük a társadalmi szociális párbeszéd erősítését az Európai Uniós szinten, és sajnálom, hogy ez nem volt, nem valósult meg ebben az anyagban. Elnök, Gurmai asszony ideje elfogyott, ezzel ezt a rendkívül hosszú felszóló listát lezárjuk. Itt 44-en, és talán még mások is szerettek volna felszólalni, az elnök nem egy szimpatikus alak ilyen szempontból, hiszen korlátoznia kell a felszólalók számát ugyanez vonatkozik a kék kártyás eljárása is, más különben nem nagyon tudjuk a tervezett időt tartani. Végül megadom a szót a bizottság alelnökének, Kallasz úrnak, hogy reagáljon a, egy, erre a sok különböző felszólásra. Öné a szó. Mr. President, honorable... Elnök úr, tisztelt képviselők, Nagyon sok érdekes megjegyzést és nagyon sok érdekes beszédet hallottunk. Tényleg élénk vita volt. Ez nagyon nehéz összefoglalni mindazt, ami elhangzott, vagy reagálni mindenre, ami elhangzott. a kollégáim részt vettek a parlamenten belüli vitában, jártak a közlekedési bizottságban, és a jövőben is ott lesznek, hogyha önök úgy döntenek, hogy folytatják ezt az eljárást. Hadd ismételjem meg még egyszer, hogy szerintem ez egy rendkívül szerény javaslatról van szó, ami ráadásul mindkét oldal felől támadások alá került. Nem igaz az, hogy e, nem igaz az, hogy szélsőséges javaslatot tettünk volna le az asztalra. Hát szükséges, hogy valamit tegyünk ezekkel a repülőterekkel. Ami a szociális kérdéseket illeti, amikor én elkezdtem ezt a tárgyalási folyamatot, rögtön leültem a szakszervezetekkel, és beszéltünk arról, hogy hogy nézhet ki egy kiegyensúlyozott javaslat. Megkérdeztem, mit akarnak, mi legyen benne. Legyen -e benne több rendelkezés, mint a hatályos jogszabályban. Én azt gondolom, hogy sikerült egy szerény, kiegyensúlyozott, mérsékelt javaslatot elkészítenünk. Felmerült itt a kérdés, hogy mi is a liberalizáció. Nos, a liberalizáció az egy olyan dolog, ami ennél sokkal messzebb vezethetne. E, lehetne liberalizálni úgy is, hogy a frankfurti repülőtérnek e, e, megengedjük a még több kifutópályát, De, ahogy mondtam, szerintem ez egy szerény javaslat. Én nem akarom mindenáron elfogadtatni ezt az anyagot, én nem lobbizok erősen ezért a csomagért, ez az önök döntése lesz holnap. Önök döntik el, hogy mi legyen a sorsa ennek a csomagnak, politikai döntést fognak hozni, az egész csomagot egységként kell kezelni, nem vehetnek eh, ki belőle részeket, amelyek tetszenek, másokat meg visszadobnak. Politikai döntést fognak holnap hozni, ha úgy döntenek, hogy nem szavazzák meg, akkor nem megy át. Tudnék még konkrétabban és, és részletesebben beszélni az itt elhangzott felvetésekről, de bizonyára engem is köt az idő, és én az ilyen szabályokat betartom. Amit az éjszakai járatokról mondott valaki, azt nem is értem, hogy honnan, honnan jött ez a gondolat. Kolicek úrtól hallottunk egy nagyszerű, egy nagyon érdekes javaslatot, hogy hogyan lehetne teljesen másféle módon a Cezár, az új technológia felhasználásával a részidőket kiosztani. Persze az is lehetséges lenne, de a tagállamok így döntöttek. Úgy döntöttek, hogy fokozatosan javítják a légiközlekedési infrastruktúrát, mi pedig ennek a döntésnek a következményeivel élünk, és annak megfelelő javaslatokat hozunk. Tehát nézzük meg, mit döntenek önök holnap. Ha nem adnak politikai támogatást ennek a csomagnak, akkor természetesen tovább dolgozunk rajta. Köszönöm, alelnök úr. Most pedig megkapja a szót a három jelentéstevő. Úgy gondolom, hogy a jelenlevő kollégák nem tartják ezt rossz ötletnek esetleg egy kicsit több időt is adhatunk nekik, legyünk bő, bőkezűek, hiszen elég sok minden elhangzott. Legyünk kicsit kevésbé szigorúak, mint máskor szoktunk lenni, hiszen nagyon sok felszólalásra kell válaszolni. Először is megadom a szót Artur Zasada úrnak, hogy reagáljon jelentéstevőként ebben a fontos vitában az elhangzottakra. E, Elnök úr, köszönöm, meglehetősen gyorsan szeretnék reagálni azokra a kérdésekre jelölnék, e, e, válaszolnék, amelyeket leggyakrabban felvetettek. Összességében ez a vita megmutatta, hogy mennyire tüskés ez a kérdés hiszen úgy tűnik, hogy a legnagyobb liberális a teremben egy konzervatív, és egy olyan liberális képviselő, akitől nem ezt vártok, meglehetősen úgymond bölcsnek és konzervatívnak mutatkozik. Tehát nagyon örülök, hogy ilyen sok kompromisszumot ki tudtam dolgozni, és remélem, hogy amikor a dokumentumot visszaküldik a, szak, a közlekedési szakbizottságnak, akkor véglegesíteni tudjuk a munkánkat a kompromisszumokkal kapcsolatban. Liberácki kollégám már elhagyta a termet, ő a hatékonysági, termelékenységi érvekkel lépett föl a dokumentummal szemben. De hát mi a termelékenység? Őszintén szólva. Az, amikor egy 8 órás műszakban az embernek 5 perc szünete sincs arra, hogy igyen egy pohár vizet száz százalék hatékonyságunk lenne, akkor, hogyha nem lenne idejük semmire dolgozóknak. Három héttel ezelőtt meglátogattam a tokiói Narita repteret, és megkérdeztem, hogy ez egy olyan reptér, amely tökéletesen liberalizálásra került, nincsen semmiféle akadály a cégek elé gördítve, azzal szerződnek, akivel akarnak, Eh, ez vonatkozik a repterekre, a légitársaságokra és a földi kiszolgáló cégekre. Kilenc eh, földi kiszolgáló cég működik, három független. Megkérdeztem, hogy mi a hatékonyságuk, eh, mit tesznek a dolgozók akkor, amikor éppen nincsen túl sok munkájuk. A japánok, akik nagyon jól ismertek abban a szempontból, hogy a munkát mennyire tiszteletben tartják, megdöbbentek, hogy mit csinálnak, mit csinálnak. Hát, hogyha van egy kis szabad idejük, akkor ehetnek, pihenhetnek, vagy akár képzést is szervezhetnek. Hölgyeim és uraim, nem háromnapos bevezető képzésük van, amit mi beszeretnénk vezetni, hanem minden második nap, minden harmadik nap van képzésük, attól függően, hogy van-e éppen szabad idejük. Ami a biztonságot illeti, egyik kollégám ezzel kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket, és valóban ez az egyik kulcsfontosságú kérdés az anyagban is. Minden hagyott földi kiszolgáló cég eh, nek bizonyítania kell a rendelet szabályainak megfelelően, hogy biztonságosan, megfelelő munkavédelmi rendszerekkel működik, és eh, ennélkül ugye nem tehetnek semmit, nem tevékenykedhetnek, nem működhetnek. Aztán van itt egy olyan kollégia, amely, kérdés, amely a szocialista és a zöld, illetve a GUE képviselőtársaimat fogja érdekelni, de a néppártiak is megszólaltak ezzel kapcsolatban főleg a frankfurti Rettér kapcsán, és akik több alkalommal megemlítették, hogy mennyire fontosak a szociális kérdések a dolgozók jogainak biztosítása szempontjából mennyire fontos, hogy a munkájukat biztosítottnak, biztosnak tekintsék közben a mikrofon kikapcsolódott. A következő felszólaló is e, jelentéstevő, Ugyász úr. Hmm, már megmondtam a szót öntől, mondja az elnök, Ugyász úrnak adom meg a szót. Grazie, Presidente. È difficile fare Köszönöm, eh, elnök úr. Nehéz eh, tehát eh, tartani magunkat a rendelkezésre álló időhöz, eh, ahogy az előző példa is mutatta. Mindenképpen én megköszönném a kollégáknak a hozzászólós, hozzászólásokat, a közlekedési bizottság munkatársainak és a frakcióknak is megköszönöm a segítséget, amit nekem adtak. Néhány dologra kitérnék, és néhány kérdésre talán válaszolnék is. Először is eh, arra felvetésre, hogy a regionális repterekre ez milyen hatással lehet. A 13-as cikknek egy új szövegét javasoltuk, amely a koordinátor számára lehetővé teszi, hogy elutasítsa egy résidő kiosztását abban az esetben, hogyha az a résidő kiosztás aláásná egy regionális reptér összeköttetését a központi repülőtérrel, a nagy repülőtérrel. Emellett külön megfontolás alá vesszük, és külön kezeljük a szigeteken található reptereket is. A szabályszerűség koncepciója szerintem túlságosan homályos. Nekünk nem csak a kis repülőterekre, repülő társas, légitársaságokra kell odafigyelnünk, hanem az összes érdekelt jogos érdekeire oda kell figyelnünk. A mai vitában elhangzott néhány érdekes gondolat is, felvetődtek azok a vádak, miszerint túlzott lobbizás történt, Eh, aztán eh, ideológiai viták is eh, zajlottak a mai nap folyamán, egyes kiemelt munkáltatói csoportok jogait, munkavállalói csoportok jogait védelmezték itt sokan, de nem szabad szem előtt évesztenünk a lényeget nevezetesen azt, hogy ezen különböző érdekeket összhangba kell hoznunk, és mindezt ki kell, össze kell békítenünk a polgárok érdekeivel. Ami a résidő jogi definícióját illeti, az is egy nagyon fontos kérdés. Kell, hogy a résidő kiosztása előtt rendelkezésünkre álljon egy, egy jogi fogalom, egy koncepció, amely magában foglalja a közhasznúságát a résidőnek. Karasz úr elismerte, hogy Elhangzott itt néhány bátár, bátor felvetés, érdekes gondolat. Én pedig azt mondanám neki, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a parlament álláspontját az Európai Bizottság figyelembe vegye, komolyan vegye, tiszteletben kell tartania az, a véleményünket, Ön, amikor önnek bizalmat szavaztunk a Barózó bizottság tagjaként, akkor erre is felesküdött az elnök viszont közben. Lightfried úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Biztos úr, tisztelt képviselőtársak, a zaj jelentése kapcsolatban nem sok mondható el. Ha az időt megtakaríthatjuk, annak örülök, hogy világossá vált mindenki számára, hogy az egészségügy, az emberi egészség védelme a zajtól gazdasági érdek is egyben. Ezt vegyük figyelembe a szavazáskor. Ugyanakkor még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni a földi szolgáltatásokhoz. Biztos úr, az ön politikája és az ön segítői, mint vandalen úr, meg Zasada úr, a hibások azért, amiért az embereknek elege van Európából, elege van az ideológiai ö, ö, ö, hozzáállástól. Ha a válságot, ha valaminek köszönhetjük, hát éppen a neoliberalizmus az oka a pénzügyi válságnak. És ez emiatt veszték az emberek a munkahelyüket, ezért romlik a munkahely minősége, a biztonság, és ebből elegük van az embereknek. És ha így csinálják tovább a jövőben, a régi közlekedésben, a a legnagyobb, ö, akkor, akkor az történik, ami történt, három centi hó, és összeomlik minden, ahogy történt a Szigetország legnagyobb repterén, Európa szélén. Önök nem értenek semmit akkor. Vannak itt olyan képviselőtársaim, akik azok az embereket, akik több ezer kilométert utaztak azért, hogy tüntessek, ezzel ellen a jogszabály ellen, és piros lapot mutattak föl ezért a jogszabály ellen, ezeket nem releváns véleménynek tekintik. Ezek az emberek releváns választók, igazi véleményük van, meg kell szívlenünk ezt a, a véleményeket. És ezért kell levegőbe dobnunk, légi pályára bocsájtanunk a földi kezelési irányelvet. Köszönöm szépen, Vandalen úr szót kért ügyrendi kérdésben voorzitter ik heb een eh, punt van orde vanwege. köszönöm elnök úr személyes megtámadtatás eh, jogán szólok hozzá. Ön azt mondta, hogy én vagyok a, ő azt mondta, hogy én vagyok a eh, biztos úrnak a kiszolgálója. Én támogatom a liberalizációt ezen a területen Ön azt mondja, hogy foglalkoztatási szempontból káros ez a rendszer, nincs igaza. A Skipolon működő, az Amsterdami repülőtéren működő rendszer nagyon is jól működik, elhatárolom eh, magam öntől. Ez nem ügyrendi kérdés volt, hanem vélemény, eh, önmagában legitim vélemény, de nem ügyrendi kérdés. Nos, elég élénk és lenyűgöző vita volt, ezt szeretnék köszönetet mondani különösen azoknak a kollégáknak, akik eh, jelen voltak az elejétől kezdve a végéig úgy tűnik, hogy egy ilyen hosszú vita folyamán, amely meglehetősen bonyolult kérdés is volt, ennek nagy szerepe volt. Köszönet a biztosnak választáját és jelentésért. A szavazása holnap kerül sor délben. Úgy gondolom, hogy most elköszönünk a biztos úrtól, mert a bizottság képviseletében váltásra kerül sor. A következő napirendi pont Podimata asszony ajánlása megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó területén. Ez újabb kivételes jelentőségű kérdés, ezért eh, ritka sok felszólaló kért szót. Megadom a szót Podimata asszonynak. Anni pontosan jól tudja, hogy 6 perce van, és úgy osztja be, ahogy akarja, megteheti, hogy 4 percet beszél először, és aztán a végén kettőt lezárásképpen, vagy be